So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde dann doch jetzt... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! csak elkezdenénk a munkát. Igen. Ne büntessük azokat, akik pontosan eljöttek. Tehát akkor most egészen egyszerűen elkezdjük az ülést. És áttérek rögtön az első napirendi pontra. Ez a napirend elfogadása. Kettő kérés van itt, az egyik a 20-asra vonatkozik, ez még nincs megfelelően előkészítve, ez a petíció, és Zvjevka úr kérte, hogy a 30-ast a 11-essel együtt tárgyaljuk meg, az a pénzmosásról szó, és itt ez a két dolog összefügg egymással. Szeretném megkérdezni, hogy van-e valamilyen kifogás, óhaj, nem, akkor ebben a formában most elfogadtuk a napirendet. Akkor áttérnék az elnök közleményeire. Először is Luigi Berlingbernek gratulálunk, akit a parlament a 255-ös bizottságba delegálta a plénum. Diana Wallis pillanatnyilag az Európai Jogi Intézet igazgatója lett, és Christian Peneira utódja lett, és ha Peneira úr pedig nyugalomba vonul, akkor átveszi funkcióját. Még szeretnék utalni arra, hogy szerdán együttes ülésünk lesz a FAM bizottsággal 9-től 10 óráig, és pedig Régner asszony és Katarapolos asszony közös jelentése képzi majd a közös ülésünk témáját. Nem leszek ott, mert máshova megyek, és valaki képviselni fog. Jó, ez lett volna az elnök megjegyzése, tehát megkezdő, hogy van-e valakinek megjegyzése ehhez? Nincs. Akkor most a jegyzőkönyveket fogadjuk el. 2013. június 19-20-ának és 2013. június 27-éről szóló jegyzőkönyvét fogadjuk el, hogyha nincsen kifogás, akkor ezeket a jegyzőkönyveket most elfogadjuk. Ja, köszönöm. A hármas pont pedig egy prezentáció címe az európai szintű cselekvés hiányából fakadó költségekről szóló jelentés az Európai Nemzetközi Magánjogi Kódexről. Nem tudom, hogy ki kér szót, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm, hogy eh, eljöhettünk ide, és prezentációt tarthatunk az Európai Nemzetközi Magánjogi Kódexről készítettünk egy hatástanulmányt, és ez alapján szeretnénk egy jogalkotási kezdeményezést is megoldani. Tehát nagyon aktívak vagyunk, hiszen egy európai hozzáadott értékről van szó. A politikai feladat nem az első ilyen jellegű, és lényege az, hogy a cselekvés, az európai szintű cselekvés hiányából fakadó költségeket felbecsüljük. Nagyon érdekes, hogy az emberek 42%-a azonosítja az Európai Uniót, mint a mobilitás hazáját. A polgárok azonban nem mindig élnek ez a mobilitás jogával, hiszen a jogrendszer tagállamról tagállamra nagyon különböző lehet. A belső piac, rap pedig a jogalkotó nem reagál mindig megfelelő módon. Tehát sokkal jobban kellene európai szinten előmozdítani annak a lehetőséget, hogy az európaiak éljenek mobilitásokkal. A európai nemzetközi magánjogban vannak már olyan eszközök, általános Róma 1-2-3, a Brüsszel 1-2-3, és ágazati jellegűek, amelyek különféle dolgokkal foglalkoznak, mint tulajdonjog, fizetésképtelenség, és így tovább. De hogyha politikailag vizsgáljuk meg a kérdést, akkor két dolog tűnik fel. Az egyik az az, hogy nagyon mozaikszerű képet mutat ez, és főleg a családjog területén lehetne növelni a tagállamok együttműködését. Ezen kívül az ágazati mozaikban is látjuk a problémákat. Tehát, hogyha most egy lepedőhöz hasonlítjuk ezt, akkor ez egy sok helyen lyukas lepedő. Ezen kívül még szeretnénk azt is elmondani, hogy néha a megvalósítás és problémák. Tehát 30 ilyen foghíjat fedeztünk fel le, elég gyakran egészségügyi jellegűek, nem ismerik el a nyugdíjjogosultságot, a, de facto együttélés elismerése, tehát az azonos neműek együttélésének elismerése is nagyon különböző. Ezen kívül a magánélethez fűződő jog, és most utalnék Léne úr és Régner asszony jelentésére is a cégek székhelyének áthelyezéséről. Itt nagyon sok a bizonytalanság, nagyon magas költségek vannak, és ez akadályoz a belső piac működését. Tehát nagyon nehéz feladatunk volt, amikor fel kellett becsülnünk a fókiak mértékét, és nagyon óvatosan próbáltunk becsléseket tenni, és a kalkulációnk mindenképpen az alsó határon van. Megpróbáltuk az azonosított problémás eseteket kikalkulálni. Tehát az összköltség a hetedik oldalon olvasható. Ez 137 millió euró, és ezt szektorálisan is lebontjuk. Elég gyakran halljuk, hogy ez a 137 millió nem olyan sok pénz. Azonban gondoljuk bele, ezek olyan költségek, amelyeket az átlagemberek viselik. Ezek jogi költségek, és az egyéneknek, az egyes embereknek kell ezeket a költségeket kifizetni. És itt az érzelmi költségeket nem is vettük figyelembe. Every year in the European Union. Minden évben az Európai Unióban 2,2 millió házasságkötés van, és 900 ezer vállás. És 86 ezer esetben európaiak kötnek egymással házasságot, tehát nem azonos országból valóak. Ezen kívül és 182 ezer nem otthon történő születés van. Tehát, hogy a gyermek máshol születik, mint a szülői hazája. Európai szinten nincsen még megfelelően harmonizált megközelítés, ez nagyon költséges is lenne. Most figyelmüket néhány példára szeretném irányítani. Tehát itt a bírósági esetekből indulunk ki, a bírósági esetek számaiból, és például a Litvánia esete tulajdonjog, tehát demenciában szenved egy ember, és nem tudja a Vilniuszi házát eladni, hiszen eh, nem ismerik el az ügyvédjét a litván hatóságok, aki nem litván állampolgár. Tehát itt látunk egy ilyen konkrét esetet, hogy a tagállamok nemzeti jogrendjei mennyire megnehezíthetik a mobilitást. Minden évben 70 ezer örökbefogadás van például, egy százalékuk problémás. És körülbelül 5000 euróba kerül a jogi eljárás költsége, és hogyha egy határokon át nyúló örökbefogadás van, akkor ott sokkal többet kell fizetni. Tehát Igazából, hogyha a határokon átnyúl az fogadás, akkor a 5000-hez még 10.000 euró társul. Tehát ennyit takarít, takaríthatnának meg az örökbefogadók, hogyha itt erősebb lenne a harmonizáció. Itt eh, a bírósági esetek eh, listáját látjuk 91-es eh, oldalon, és szerintem ez köteteket beszél. Tehát itt látjuk, hogy az Európai Unióban milyen probléma ez. Tehát itt mindenképpen eh, kodifikálni kellene a nemzetközi magánjogot, hiszen ez eh, egyszerűsítené a polgárok életét. Ami a jelen helyzet az az, hogy a definíciókat ismétlik. Eh, tudom, hogy akartak már erről a témáról jelentést írni, és mindenképpen nagyon fontos lenne, hogyha lennének ilyen jellegű dolgok, hiszen ezek mind hozzájárulhatnának a költsége csökkentéséhez. És délután a rapkai jelentésről is szó lesz. Itt bizonyos közokiratok Európai Uniós elfogadását javasolják. Tehát itt az anyakönyvi kivonatok, a különféle lakhatósága kapcsolatos iratok, tehát igazából ez eh, nagyon jó lenne, hogyha ez valamennyire egységesülne Európában, hiszen így jelentős költségeket is eh, meg tudnánk takarítani. Remélem, hogy nem voltam túl hosszú, és most nagyon köszönöm a figyelmüket. Vielen herzlichen Dank, Dan. Wir können... Köszönöm szépen. Rövid kérdés-válasz eh, körre van idő de mindenek előtt most tudomásul veszik, amit hallottunk, elolvassuk, és alkalmattán majd visszatérünk rá. Úgyhogy ha most nem kíván senki hozzá szólni, akkor megígérem, hogy intenzíven fogunk foglalkozni ezzel a dokumentummal, és még egyszer meg fogjuk ezt vitatni szak, szakértőkkel. Köszönöm szépen! Akkor most rátérünk a negyedik napi rendi pontra. Meghallgatunk egy prezentációt egy tanulmányról, az EU jog végrehajtása, alkalmazása, hogyan lehet ezt, milyen eszközökkel lehet biztosítani. Marta Balesteros asszonynak adom meg a szót. Good afternoon. Jó napot kívánok! Nagyon örülök annak, hogy ismertethetünk önökkel egy jelentést, amelyet az Európai Parlament kérésére készítettünk el a College of europe együtt. Azzal kezdeném, hogy ismertetem a módszertant. Ezt követően fogok rátérni a három fő fejezetére a jelentésnek, amelyeket gondolom önök is megkaptak. Tehát a bevezetés és a módszertan kapcsán azt szeretném kihangsúlyozni, hogy az Európai Parlament kérte, hogy készítsük el ezt a jelentést, abból a célból, hogy gyűjtsünk adatokat arról, hogy az EU jog végrehajtásával kapcsolatban milyen hosszú távon is meglévő problémákkal szembesülünk. Azt is vizsgáltuk, hogy a meglévő eszközöket hogyan lehetne olyan hatékonyan alkalmazni, hogy biztosítsuk az EU jognak való megfelelést a tagállamokban. Nagyon nehéz megbecsülni az EU jog átültetését, hiszen hosszú időtávban kellene vizsgálni ezt a tagállamokban. A jelentésben az átültetésre koncentráltunk, és nem annyira végrehajtásra, és emellett javasoltunk egy utánkövetést is, tagállami tisztviselőkkel, EU tisztviselőkkel, különböző érintettekkel együttműködve. Négy szakpolitikai területet és 16 kiválasztott irányelvet vizsgáltunk. A módszertan kapcsán szeretném kihangsúlyozni azt, hogy egy adott pillanatban az Európai Bizottság leállította a projektet, mert úgy tudták, hogy az Európai Parlament nem akar információt csak más módszerekkel, csak kétoldalúan az Európai Bizottságtól a parlament felé áramló információ átadás révén. Az a tím, akik a projekten dolgoztak, az ilyen EU kísérleti projektek kapcsán csak a főtitkársággal eh, tárgyalhatnak, eh, mert eh, a főtitkárság koordinál, és az Európai Bizottság nevében ugye egy hangon kell mindig megszólalni. Ez fontos volt a alkalmazott módszerrel kapcsolatban ami az irányelvek átültetés, átültetését illeti. Egyfajta felmérés jellegű kutató munkát végeztünk, és három konklúziót tudtunk levonni. Először is folyamatos az a tendencia, hogy túl késnék a tagállamok az átültetéssel, 75 százalékát az általunk vizsgált irányelvnek túl későn ültették át a tagállami jogba. Második megfigyelés a gyorsított eljárásnak és a 3 as szerződés cikknek pozitív hatása van. Ez szankciókat léptet érvénybe, már az első szakaszban és nem a második van a késlekedő tagállamok felé. A kiválasztott és vizsgált irányelvek esetében azokat, amelyeket a Lisszaboni szerződés után ültettek át, azokat azoknak a 24 százalékát ültették át korrektül, szemben a 10 százalékos arányjal, amely a Lisszaboni szerződés előtti transzpozíciókat illeti. A harmadik megállapításom. Az akadályok, amelyeket meghatároztunk, illetve amelyeket a nemzeti hatóságok és az EU tisztviselők határoztak meg, amelyek akadályozzák az idő, pontos időben történő átültetést. Nos, elsősorban belső adminisztratív és jogalkotási folyamatokban keresendők, és ENSZ vezetett oda, hogy nem korrektül ültetek át több ízben irányelveket. A jelentésünkben azt ajánljuk, hogy nincs szükség hosszú átültetési határidőkre, de tagállamok, mielőtt bármilyen EU jogszabályt elfogadnának, alakítsák ki egyfajta a belső koordinációt, azt a struktúrát, amely garantálja, a koordinációt azok között, akik felelősek a tárgyalásokért, azok akik a végre, illetve azok, akik a végrehajtásért felelősek. EU jogszabályok elfogadásával kapcsolatban a tagállamok kell, hogy rendelkezzenek olyan struktúrákkal, olyan testületekkel, amely felelősségre vonható, ha késlekedés van az átültetésben. Eseteket is megint nevezünk a jelentésben és úgy gondoljuk, hogy ez egy reálisan megvalósítható intézkedés lenne. A bizottságot illetően az átültetésre vonatkozó tervet eh, el kell készíteni, mert ez segíti az EU jog implementálását. Arra biztatunk mindenkit, hogy eh, a rendeletet alkosson az EU, amikor az idő tényező nagyon fontos. Az Európai Parlamentnek pedig monitorozni kell, figyelni és biztosítani azt, hogy az EU is figyeljen oda az átültetésre, és gondoskodjon arról, hogy ez megtörténik ugyanis az EU belső jogában a rendeletek végrehajtását garantálja az EU jog, de talán még egy jelentés készületne arról, hogy ez milyen hatékonyan történik. Egy másik ajánlásunk az lehet, hogy az e- bizottságnak legyen elég erőforrása ahhoz, hogy szisztematikusan, rendszeresen alkalmazza a gyorsított eljárást. A környezetvédelmi főigazgatóság például közelmúltban úgy döntött, hogy feloszlatja a jogi osztályát. Jelen pillanatban 11 különböző eszközünk van az EU pilot projekt és a szerződésszegési eljárás mellett, de ezeket nem alkalmazzák stratégiai módon. Mi azt javasoljuk, hogy egy stratégiai alkalmazás kritériumát kell kidolgozni, ennek része legyen a korrelációs táblázatok kötelező használata. Ezeket vagy a tagállamok, vagy a bizottság eh, hozzák létre, a bizottság és az Európai Parlament közötti eh, intézményközi megállapodás értelmében, ami előírja az ilyen táblázatok kötelező alkalmazását. Hogyha a tagállamok eh, nem készítik el a megfelelési táblázatokat, akkor ezt a bizottság is elkészítheti, de ehhez eh, elég eh, forrásra van szükség, ezért az Európai Parlamentnek eh, biztos felhívást kell intézni a bizottsághoz, hogy legyen elég forrás erre. Az EU környezetvédelemmel kapcsolatos ellenőrzései kapcsán elég sok szerződésszegési eljárás indult. A bizottság eh, vagy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség dolgozhatja ki ennek eh, az eljárásnak a részleteit. A tárgyalások, illetve a rendelet elfogadásakor, amelyel létrehozták az Európai Környezetvédelmi Ügynökséget, az Európai Parlament eh, felvetette azt a lehetőséget, hogy az ügynökséget szerepítsék az ellenőrzéseket és a nyomozásokat. De miután időre lett volna ehhez szükség, elhalasztották ennek a megvitatását a következő parlamenti ciklusra, de ez aztán ezután elmaradt. Az Európai Parlamentnek tehát egy ponton döntést kell hozni arról, hogy megvitassák, mi lenne az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerepe a környezetvédelmi jogszabály végrehajtásának a nyomon követése és vizsgálata szempontjából. Most végigmennék a fő ajánlásokon, és ezt kérem olvassák, miközben én mondok néhány szót ezekről az EU pilot, nézzük ezt először az esetek többségében, az EU pilottal meg lehet oldani a problémákat. Complaints. 130 esetben a 160-ból lesz szerződésszegés miatti eljárás. Szeretném kihangsúlyozni, hogy a szerződés nem tartalmaz jogalapot az EU pilót projekt számára. To, uh, adopt. Amikor egy tagállam megszegi az EU jogot, akkor még mielőtt bíróság elé vinné a tagállamot a bizottság, van egy első szint, egy első réteg, ez az úgynevezett EU pilot, amikor eh, a bizottság egy levelet küld a tagállamnak, és eh, ebben felhívja figyelmét arra, hogy milyen probléma merült föl. Tehát ez az EU pilot egy plusz eh, szint, egy plusz réteg, amire nincs feltétlenül szükség, amikor ez az EU jogi implementálásáról van szó. A harmadik dolog, amit szeretnék kihangsúlyozni, miközben megpróbáltuk értékelni ezt az EU pilot eszközt és a e, kötelezettség, szegés miatti eljárást, három e, szempontunk volt. Az első a hatékonyság. A problémák, amelyeket feltártunk ezzel a kutatással, úgy foglalhatók össze, hogy vannak világos célkitűzések, de ellentmondás van a között, hogy hogyan értelmezik az EU tisztviselők, illetve a tagállami tisztviselők ezeket egyik oldalon, illetve hogy az más érintett partnereknek mi az értelmezése. Hogy mondjak erre egy példát, hogyha mondjuk a célkitűzés az, hogy az EU Pilot egy jó eszköz, eh, amivel a segítségével meg lehet oldani az EU jog átültetését, akkor az EU tisztviselők általában azt gondolják, hogy a cél az, eh, hogy csökkenjen a szegés miatt eljárások száma. ez szemben a tagállami szakemberek azt gondolják, hogy a károtérítés eh, és összeg csökkentése a cél ez a dikotómia, hogy eltéren értelmezik a célkitűzéseket a tagállamok és az EU-s tisztviselők, csökkenti a transzparenciát, ugyanis ez érinti az érintett partnerek eh, eh, értelmezését is. Az EU pilot hatékonysága tulajdonképpen javult az előző korábbi eszközhöz képest, ami ugye az volt, hogy az állandó képviseletnek küldött a bizottsági levelet. Tehát ez az EU pilot nagyon nagy mértékben javította a rendszert. A kötelezettségszegési eljárás kapcsán a transzparenciával van probléma, ugyanis nincs elég információ arról, hogy hol is tartanak az esetek, mi ezeknek a státusza, és milyen érvek állnak az érintett felek, illetve a bizottság. A tím, amely ezen a projekten dolgozott, megpróbálta a bizottság honlapján lévő adatbázist felhasználni, és onnan információt szerezni az esetekről, de nem lehetett felhasználni ezt az információt, mert nem koherens, nincsenek kulcsszavak az adatbázisban, tehát nem tekinthető ez teljes körűnek, kompletnek. Ugyanakkor a kötelezettség szegés eljárás kapcsán nem világosak a szabályok, amelyek mentén folynia kell az eljárásnak. Éppen ezért szeretnék a következőt ajánlani. Az EU pilot és a kötelezettségszegési eljárást erősíteni kell, hogy a szükséges az EU jog alkalmazásának a jogszerűségét biztosítani lehessen. Ehhez egy jogra kötelező szabály megalkotására van szükség, amely meghatározná a két eh, eljárásra vonatkozó szabályokat a legitimációt pedig a nagyobb transzparencia biztosítaná. Ez a kötelező jogi aktus, amelynek a megalkotását mi javasoljuk, rendelet kellene, hogy legyen. A különböző feleket világosan meg kell állapítani, és itt van fontos szerepe az Európai Parlamentnek. Az ajánlásunkban mi úgy tekintjük, hogy az Európai Parlament az egyetlen olyan intézmény, amely nem vesz részt az EU jog implementálásában. Szerintünk pedig részt kellene vennie azoknak a panaszoknak a kezelésében, amelyek minden eset elején megszületnek. Az Európai Parlamentnek többet kellene egyeztetni a tagállamokkal és a bizottsággal is az EU jog átültetéséről és implementálásról, és az eljárás kaszában tájékoztatni kell az Európai Parlamentet. Világos határidőket kell megszabni, hogy mikor kezdődik, illetve mikor ér véget egy új eh, kísérleti szakasz, vagy ilyen pilot. Accepted that a hivatalos kommunikációban, ami jelenleg zajlik, vagy az E, az EU pilot kezdete vagy vége előtt e, hat hónapnak kell eltelni. Így a bizottság és a tagállamok közötti egyeztetés, párbeszéd a megfelelő keretek között történhet. Should clarify what is the definition on the purpose of the EU pilot konzultációról is beszélnünk kell. Nagyon lényeges, hogy mindenki megértse, hogy mit képvisel, illetve mi a célja az EU pilotnak. Olyan országok, mint Svédország és az Egyesült Királyság például részt vettek az EU pilot adatbázis kialakításában, és ezt javasoljuk ennek a kiterjesztését az összes országra. Az EU pilottal kapcsolatos döntéseket főigazgatósági egység vagy osztály szintjén hozzák meg, és a többi szolgálat erről nem értesül. A végső döntést a bizottság kollégiuma hozza meg, és ezt utána közzé teszik, de az EU pilot ennél alacsonyabb szinten történik, ezt nem teszik közé, tehát nincs semmilyen ellenőrzés, ezért szerintünk egy belső ellenőrzésre lenne szükség, hogyha valaki nem ért egyet a határozattal, akkor kérhesse a felülvizsgálatot. Jelentésünkben emellett megfogalmaztunk ajánlásokat a transzparencia javítása érdekében. Szükség lenne egy tudatformáló, szenzibilizáló kampányra is, hogy mindenki tájékozódjon arról, hogy létezik ez az EU pilot, illetve a kötelezettségszegés miatti eljárás azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nagyon kevés az ismeret erről, ezekről, tagállamokban és a minisztériumok szintjén sem ismerik ezeket az EU eljárásokat. Köszönöm szépen, és bármilyen megjegyzésre, kérdésre örömmel válaszolok. Köszönöm szépen. Bajesztéros asszony. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy későn jöttem, de Frankfurt és Brüsszel között lég lyukak voltak, tehát belepottyantunk ilyen légjukakba, ami kellemetlen volt útközben. Olvastam az anyagot, és nagyon jónak tartom. Egy dolog, amely feltűnt nekem, rögtön áttérnék a kommentárjaimra is, hogy nagyon pontosan különbséget kell tennünk a végrehajtási, az átültetési problémák és a jogsértés között. Tehát, hogyha nem teszünk ilyen különbséget, helyesen mondja, hogyha ez nem kerül szabályzásra, nincsenek követelmények, nincsenek határidők, és így tovább. Az egyetek eh, többségét az EU pilot oldja meg. Mi az, hogy megoldja? A megoldja az azt jelenti, hogy igazából kétségbe esnek eh, az emberek, és az EU szkeptikusok malmára hajtja ez a vizet, vagy tényleg van megoldás? Vagy a megoldásra kerül, az azt jelenti, hogy valamilyen vacak kompromisszum születik? hiszen az alapján, amit észlelek a hazámban és a szomszédaim között, már minden ilyen jogsértést megtanulhattunk. Azért dobja be a törülközőt a panaszos, mert nem kap információt, és akkor utána a bizottság elégedett ugyan ezzel a magyarázattal? és akkor megtámadja a panaszost. Ez egy nagyon nagy probléma. És igazából már a polgárok elbizonytalanodnak, hogy hogyan alkalmazzák az európai jogot. És igazából előbb-utóbb elkeserednek, és bedobják a törülközőt. Ez egy óriási probléma. Szeretnék rákérdezni, hogy Történt itt valami, vagy nem történt? Tehát vannak itt tisztességes adatok, megbízható adatok? Mi, mit jelent az, hogy megoldódott? Itt van konfliktus, például a turizmus és az európai környezetvédelmi jog között is. És akkor azt mondják, hogy sajnos már minden teleépült, úgyse tehetünk semmit, akkor ez azt jelenti, hogy eh, sikerült megoldani az ügyet? A konfliktus véget ér, mert a természetvédők nem tudtak mit csinálni, mert beépítették azt a részt. Most ez megoldás? Szeretnék rákérdezni. Tehát ezek mind olyan dolgok, amiket nem szabad szem előtt évesztenünk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy itt is szükségünk van arra, és teljes mértékben eh, igazat adok, hogy szabályozni kell a folyamatokat. És hogy ezt megtehessük szakértői módon, minden információra szükségünk van. És vigyáznunk kell arra, hogy védjük a panaszosokat, hiszen ez is a kötelességünk. Vagy a tagállamokat védjük, a panaszosok ellen. Tehát egy következő pont, ami nem is tűnt fel nekem itt, és szerintem ezt is fel kellene ide venni. Ez az átültetés problematikája, és úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy a tagállam nem akarja az EU-s jogszabályokat átültetni. Tehát, hogyha egy országban nem ültetik át az antikorrupciós törvényeket, akkor az általában nem véletlenül van, hanem valaki ezt így akarja. Hogyha egy országban mondjuk a környezetvédelmi jogalkotás nem kerül átültetésre, vagy pedig a piacra jutás, tisztességes piacra jutás nem kerül átültetésre, akkor emögött valószínűleg politikai akarat van. És be kell vallanunk, hogy néhány tagállamban egészen egyszerűen itt haboznak, elhalasztják az átültetéseket. Tehát a bizottság panaszkodik, hogyha nem ültetnek át valamilyen jogszabályt, akkor elkezdenek tárgyalni. A bizottság oda megy, tárgyal, és természetesen stratégiailag is nyomást kell gyakorolni arra az országra. És hogyha egy állam egy bizonyos szabályt ellenez, akkor mi legyen? És szerintem valljuk be, hogy van ilyen, hogy egy állam nem szívesen alkalmaz egy jogszabályt, ültet át egészen egyszerűen néha arról van szó, hogy a politikai akarat nincs meg az átültetéshez. Tehát nem minden Így van. Tehát most a korrelációs táblázatokról szólnék még egy szót. Egyetértek, hogy ez egy lényeges dolog, legyen is benne ez a táblázat, de akkor ezt a bizottsággal is közölni kell, és a bizottság tárgyalóival. Tehát a parlament védi ezt, és akkor utána ne támadja a bizottság hátba a parlamentet. Mert akkor nevetséges ez a követelés. Ahogy az elmúlt években is történt, már láttam a kollégáim esetében is, amikor ilyen kihatásokkal szembesültünk. Tehát amin el kellene gondolkoznunk, és szerintem ez fontos. És ezt nagyon jónak tartottam, hogy ezt kidolgozta. Tehát főleg a környezetvédelem területén nagyon gyenge az átültetési akarat. Tudom, hogy ez számos országban föderalista országokban problémás, hiszen elég gyakran tartományi szinten szabályozzák a környezetvédelmi jogalkotást. És elképzelhető, hogy szövetségi államokban, mint Németországban, Ausztriában itt konfliktus van, hiszen a szövetségi állam tárgyal, tagállamként viszont a környezetvédelmi jogalkotás tartományi szinten van. Tehát ez már egy előre adott konfliktus. Itt el kellene gondolkoznunk hogy miért pontosan, miért ezen a tér, ez az a terület. Tehát itt különféle trilógusok során általában a lobbik nagyon erősek. És a tanácsnál lobbiznak, nem a parlamentben. De ez ellen felléptünk, és most mégiscsak sikerült kompromisszumot találnunk. És természetesen ez egy nagyon problematikus dolog. De még egyszer megismétlem, hogy nagyon jó tanulmányról van, nagyon jól összefoglalja a témát, és azt kívánnám, hogy a tanácsban is megtárgyalásra kerüljenek ezek a dolgok ott pedig játszadoznak, és az európai jog csak akkor hasznosítható, hogyha neki csak akkor jó, hogy egy belső politikai ellenfelet akarnak vele agyoncsapni. De szerintem ebben az esetben pontosan meg kellene nézni, hogy mit is akarunk a hatékonysággal, mit értünk hatékonyság alatt. Ez a gyorsaság? és ennek köze van a demokráciához, köze van a játékszabályokhoz. Tehát én igazából ezt vontam le. Köszönöm szépen, Lichtenberger kolléganő, Luigi Berlinger. Sono d'accordo anch'io che si tratta di uno studio molto importante. Nos, hát én is egyet tudok érteni ezzel a dicsérettel, rendkívül fontos tanulmány van itt a kezünkben, és jó magam is a köszöneteket és a gratulációkat megfogalmazom, akárcsak Éva Lichtenberger. Néhány észrevételem azért lenne. Az ember végigolvas a tanulmányt, átlátja, mennyire fontos témával foglalkozunk most már hónapok óta. és ezt nem csak a mi szakbizottságunk teszi meg, hanem a többi szakbizottság is az Európai Parlamentben, akkor, amikor foglalkoznak a stokholmi európai térség kérdéseivel. azon fáradozunk, hogy hogyan lehet szabályokat meghatározni, megfogalmazni és alkalmazni, mert egy tökéletes jogszabály az egy kiváló dolog önmagában, de nem elegendő, az alkalmazáson múlik minden nagyon lényeges, tehát az átültetést világosan átlátni, mi az a befogadása az EU-s jogszabályoknak a nemzeti tagállami jogrendekben, és az európai normák tehát hogyan ültetődnek át, ez az egyik kérdés, a másik kérdés pedig az, hogy a transpozíción túl az alkalmazás, a végrehajtás hogyan zajlik a nemzeti szinten. Tehát az európai rendeletek, jogszabályoknak a, illetve az elveknek az átültetése és végrehajtása. Ez az igazi kérdés. Na szóval most többféle kritikát lehet megfogalmazni. Akkor, amikor olvassuk a jelentést, akkor mit is észlelünk? Azt, hogy bírálatok hangzanak el, vagy fogalmazódnak meg pontosabban az irányelv műfajával kapcsolatosan. Egyesek úgy tekintik, hogy az irányelvek kívánatosabbak a rendeletekkel szemben. Ugyan akkor azt is láttuk, hogy az irányelvekkel is történhetnek túlkapások. Egyesek ugye a föderalizmusnak az érvét, illetve a szubszidiaritásnak az érvét hozzák elő. De kialakult egy európai jogi korpusz, amely egy sor belső ellentmondást tartalmaz. Ez fogalmazta meg a jelentést. Tehát az átültetés, a transzpozíció a nemzeti jogrendekbe az irányelv rendelkezésnek ez a fajta átültetése csak túlságosan, sőt hatalmas késlekedése történik meg. Ez az egyik nehézség, a másik nehézség pedig az, hogy rendkívüli gondokat okoz a végrehajtás. Aztán ott van a környezetvédelmi témak körben megfogalmazott jogszabályoknak a kérdése. Hét irány, hetes ez létezik az környezetvédelem tekintetében. 91%-os a késletelmes átültetés. Tehát felmerül a kérdés, hogy miért harcoltunk ö, annak idején azért minden erőnkből, hogy megszülessen egy-egy irányelv, miközben a tagállamokban mindent befékeznek, mindenféket behúznak az átültetés tekintetében. És hát ez ö, azt látjuk, hogy más témakörökben is, például az alapvető jogok tekintetében is 73%-os a késedelem, hatalmasak tehát ezek a késlekedések, most itt vagy valami módszertani probléma van, vagy pedig az Európai Uniónak a működésével kapcsolatosan van valami strukturális gond. Ugye ott van 26, 27, 28 ország, és hát ezek megpróbálják ugye megérteni egymást. Persze jól lehet világos az a számomra, hogy én, például, számomra, hogy a nyelv gondot okozna, és nyilvánvalóan nehéz e tekintetben a fellépés. De hát ugye léteznek a jogszabályok, és e tekintetben elfogadhatatlan mind az átültetésben elszenvedett késedelmek, mint pedig a végrehajtásban mutatkozó lassúság. Miért mondom mindezt? Azért, mert úgy gondolom, hogy nem szentelünk kellő figyelmet még mindig az átültetésnek sem, illetve a végrehajtásnak sem. A figyelem túlságosan csekély ezekre a témákra. Az átültetés nélkül pedig a végrehajtás teljes mértékben lehetetlen. Ez már önmagában is világos. Nagyon érdekes különben, hogy az európai jogalkotásnak a folyamatára milyen javaslatok születtek meg, hogyan kellene, hogy a tagállamok jelen legyenek a folyamatban, hogyan lehet a megfelelőséget az EU-s jogszabály és a nemzeti jogszabályok között biztosítani, a technikai megoldásokat, hogyan lehet kiépíteni úgy, hogy azok megkönnyítsék a különböző akadályoknak a lebontását. Szokták idézni azt is, hogy milyen nehézségekkel szembesülünk az EU pilottal kapcsolatosan, többek között a kötelezettség szegés témájában. Tehát itt is azt látjuk, hogy a lassúság óriási, és a minősége is a folyamatnak messze menően nem kielegítő. De hát ugye a is az egy dolog, de az igazándi megoldás, az igazi megoldás az lenne, hogy elébe mennénk a jogszabálysértéseknek. A Lisszaboni szerződés létrejött, és bevonja most már valamennyi szereplőt ezekbe a folyamatokba, ezeknek az aktív részvétele nélkülözhetetlen. De van egy további felvetendő kérdésem. Erről alig esett szó, nevezetesen arra gondolok, hogy az európai polgárok nincsenek tudatában annak, hogy milyen jogok illetik meg őket. Nem tudják azt, hogy milyen jogorvoslat áll a rendelkezésükre. Például akkor, amikor online vásárlással élnek, nem tudják, hogy hogyan védjék meg az érdekeiket. Tehát az európai polgárt kell megvédeni, és nem a fogyasztót, a fogyasztó csak másodszorban azt mondanám, és ezáltal kellene, egy ilyenfajta logikával kellene elérni azt, hogy az Európai Unió és a jogalkotási eszközei még hathatósabban jelen legyenek a folyamatokban és egy dolog a jogoknak az ismerete, egy dolog a jogoknak a megléte, egy másik dolog a végrehajtás. Tehát, hogy hogyan szereznek a jognak érvényt az állampolgárok, az EU-s polgárok, a fogyasztók. Aktivizálnunk kellene magunkat még jobban e témában, és úgy gondolom, hogy minden eszközt fel kellene használnunk ahhoz, hogy előrelépjünk. És most legyen a tematikus osztáról szó, az Európai Parlamentről legyen szó, azt mondanám, ugyanis ez a két intézmény, amelyik, illetve két egység, amely elő jött ezzel a jelentéssel, nem a tanács. Tehát nem szabad itt most, hogy különböző elveket szolgo, fogalmazunk meg ideológiai csomagolásban, hanem a már eleve létező EU polgárok jogait érvényesítsük és az awareness, a tudatosítás, az nélkülözhetetlen. Erre kell, hogy törekedjünk, és a mi feladatunk az, hogy a tudatosításnak a révén eljussunk oda, hogy valósága váljanak ezek a jogok. A stokholmi folyamatban ez nélkülözhetetlen. Köszönöm szépen, Tájnasszony. Ma sok mindent elmondtak. Én is szeretnék köszönetet mondani a tanulmányért és a az ALDE nevében hangsúlyoznám, hogy a korrelációs táblázatok hozzánk mindig nagyon közel álltak. És politikailag mi harcoltunk is ezekért. Az a véleményem, hogy az EU pilottal történő foglalkozás megfelelő jogalapra kerül, kerüljön, és Sajnálom, hogy a bizottságnak igazából nincsen kedve ahhoz, hogy foglalkozzon a tanulmányjal. Köszönöm. Köszönöm, Gargáni kolléga. Voglio fare solo una chiosa, perché siccome e per la verità non è la prima volta. Nagyon szépen köszönöm. Nem első ízben fordul elő, hogy teljes mértékben csatlakozni tudom, tudok Berlinge kollégának a szavaihoz, valóban olyan felvetéseket fogalmazott meg, olyan kérdéseket intézett itt a tanulmány kapcsolatosan, amelyek nagyon fontos momentumokat tartalmaznak. Ezekre térnék most vissza. Berlinge kollégám jelezte, hogy milyen gondokat vetnek fel az irányelvek átültetései, a szakmai, a technikai átültetések milyen falakba ütköznek. Valóban. Ilyen akadályok léteznek, és nagyon nehéz egyesek számára meglátni azt, hogy milyen fajta kapcsolat létezik az Európai Unió és a tagállami rendelkezések között. Persze mindez kapcsolatos az általánosságekkel, a válsággal, a gazdasági válsággal, a költségvetési feszültségekkel, és akkor még nem is beszéltem a politikai egységnek a kérdésköréről, a föderalizmusnak a, egy bizonyos fajtájáról. A közösségi jog egyfajta hipotézis, egy alaphipotézise az uniónak, és a következménye is. Ugye fokozatosan lassanként az Európai Uniónak egyre több szociális szerepe lesz, és hát intézményi szerepköröket is egyre intenzívebben tölt be. Most egy zárójelt nyitnék, ha megengedik. Hallottam Berlinger kollégánknak a szavait. Akkor, amikor még csak 15-en voltunk, az Unió elért eredményei egészen kiválóak voltak, politikai eredményei kifejezetten kicsektetőek voltak. Most már 15 éve dolgozom az Európai Parlamentben, és jól lehet nem mélyedtem el minden kérdésben, azért bizonyos változásokat észleltem. Ugye korábban létezett egyfajta egység, akkor, amikor még csak 15-en voltunk. Aztán ugye a, az Európai Unió egyre inkább elfogadott volt a tagállamoknak körében, és a tagállamok lelkesen fogadták a különböző irányelveket, de, de aztán jött a további 12 ország, megvalósult az egységes valuta, amely a politikai egységesítésnek egy első szakasza kellett volna, hogy legyen, de hát végül is pont az ellenkező ér, eredményt hozta. Szóval most ott tartunk már, hogy széthúzás van a tagállamok között, több mint 1200 bírósági eljárás van folyamatban. Mi csak 595 volt 2010-ben az ilyenfajta eljárásokból. És ha ezt a, ezeket a számokat észleljük, akkor az ember csak agódhat. 60 százalékkal megemelkedett a jogsértési eljárásoknak a száma. Ez tökéletesen mutatja azt, hogy nem csak az átültetés okoz nehézséget, hanem hanem a végrehajtás is gondot okoz, és a tagállamoknak a hozzáállása is e tekintetben, akár rossz hozzáállása is. Úgy vélem, hogy úgy vélem, hogy a különböző bizottsági javaslatok önmagában nem teszik lehetővé, magukban nem teszik lehetővé, hogy mindent megoldjunk. Az európai polgárok nagyon gyakran csalódottak a tagállami döntéshozatalban. Az EU-s polgár nagyon gyakran nem ismeri a lehetőségeit, jogait. Európai Parlament, többek között a mi szakbizottságunk jelentéseivel jelezte ezt a problematikát, de ezzel együtt nem sikerült kellően előre lépnünk, és az Európai Bizottság diszkrecionális döntéshozatali joga, többek között a transzparencia kérdéskörében azt veti fel szerintem, hogy mennyire szükséges lenne az erőteljesebb együttműködés. De lenne persze kérdésem is mindezzel kapcsolatosan. Itt most ugye egy eszmecserét folytatunk. De a, kérdezem, a kérdésem az, hogy mindennek mi lesz a következménye, mert egy dolog a szép kis eszmecsere, de milyen hatásai lesznek mindennek. Világos a számomra, hogy milyen kételyek, kérdőjelek merülnek fel, de mire szolgál mindez? Köszönöm szépen én is feliratkoztam a listára, ami engem érdekelne. Azt mondta, hogy a parlamentet is vonják be a panaszos folyamatokba, helyesnek tartom. Csak azt mondom, hogy a tapasztalataim azt mutatják, hogyha a tanácsos és a bizottsággal tárgyalok, ilyen korrelációs táblázatok használatáról, akkor ezt mi intézményleg nem fogjuk megoldani. A tanács és a tagállamok nem akarnak ilyet. Itt nagyon fontos jogalkotási szándékokat blokkoltak, és ennek olyan kompromisszum lett az eredménye, hogy a tanács kész lett arra, hogy amikor a bizottság jogosan korrelációs táblázatokat kér, akkor azokat meg is kapja. Az a viszony, ami a tanács és a bizottság között van, és a bizottság és a parlament között az azt mutatja, hogy nekünk nem akarják rendelkezésünkre bocsátani a táblázatokat. Formálisan ezt azzal indokolják, hogy a bizottság a szerződések őre, és nem a parlament. De a parlament vizsgálja meg azt, hogy a bizottság törvényes kötsíti-e. Tehát tudni kell, hogy mit az a bizottság. De hogyha nem tudjuk, hogy mit tesz, akkor nem is tudjuk ellenőrizni. Most jön a kérdésem, hogyha most azt tesszük, hogy az összes panaszos megkapná a publikációkat, akkor ezzel tud panaszt tenni a bizottságnál, és petíciót nyújt be az Európai Parlamentnél. És meg kellene kapnunk azt a lehetőséget, hogy a bizottság ténylegesen érdemben válaszoljon is nekünk. Elgondolkoztak már ezen a lehetőségen? Megvizsgálták? Vagy eh, mit gondol az egészről? Lichtenberger asszony, és akkor utána visszaadjuk a szakértőnknek. Igen, még röviden kitértem volna egy-két kérdésre, amelyet itt kollégáimtól hallottam. Egyik én is megállapíthatom számos bizottságban, hogy eh, elég sok nem konkrét jogi eszköz van, hogy bizonyos folyamatokat hogyan európaizáljunk. Korábban rendeletek voltak, irányelvek voltak, ajánlások, és akkor most a közleményekre jutunk, és a végén igazából már csak eh, munkadokumentumok lékeznek, amiről nem tudjuk, hogy mi lesz belőle. Vannak tagállamok, és ez teljesen felemás eredményre vezet. Igen, komolyan veszük, a bizottság a jövőben ezt meg ezt szeretné tenni. És a tagállamok fel is készülnek erre, kommunikálnak a kamarák irányába, és így tovább. És akkor azok elkezdenek alkalmazkodni. Mások meg azt mondják, hogy ah, hát ez csak egy munkadokumentum, két érdekel ez? És mi is szembesültünk azzal a kérdéssel a szakbizottságban, hogy mit csináljunk ezzel a dologgal. Tehát írunk egy levelet a bizottságnak, és kész. És akkor a bizottság azt tesz, amit akar. És ez természetesen nem állapot. És szeretném még válaszként azt is mondani, hogy itt az eszköz kiválasztása a szabályzás konkrétsága természetesen szerepet, nagyon fontos szerepet játszik majd az átültetésnél, és esetleg a, a szabálysértési eljárásban. Szerintem más tagállamokban is hasonló, mint nálunk. Tehát, hogyha nagyon gyenge eszközeim vannak, akkor az átültetés során amikor nemzeti joggá válik ez, akkor ezt még megfejelik más dolgokkal, amiknek semmi köze az európai joghoz. Tehát hozzáírnak egy módosítást, vagy valamivel fölhigítják, és ez megint zavart okoz. És természetesen arra használják ezt az eszközt, ismét, hogy bizonyos európai előírásokat teljesen erőtlenni tegyenek, vagy pedig ott alkalmazzak, ahol nem is kell. Ezzel természetesen problémánk van, és minél zavarosabb az eszköz, annál nehezebb ellenőrizni az átültetését, vagy a szabálysértési eljárást. Hiszen megvan az a lehetőségünk és az a nehézségünk, hogy különféle vélemények, különféle jogértelmezések léteznek, amelyek nagyon negatív hatással bírnak. És csak igazolni szeretném, Tudom természetesen, hogy a jogalkotási folyamat az Európai Parlamentben kompromisszumos folyamat. Tehát, hogyha elmegyünk a tanácsra, trilógusban tárgyalunk, és ez valamelyik, az egyik vagy a másik zavaros megfogalmazás miatt van így, de nem csak. Tehát néha már egy jogalkotási szándékban benne rejlik ez. A kérdésem pedig az lenne, hogyan látja a következő szükséges lépéseket itt a megfelelő eszközök kiválasztásánál, és még egy kis választ is adnék, igen, igen, ha elgondolkozunk ezen a jelentésen, és elgondolkozunk az éves jelentést a közösségi jog átültetéséről, akkor el kell gondolkoznunk azon is, hogy mi mit javasolunk, hogy például az EU pilot jobb norma legyen. Hiszen itt nincsenek játékszabályok, nincsen határidő. És most visszatérek Léne kollégára. Tehát az Európai Parlament hogyan ellenőrizheti a bizottságot, ha szükséges átláthatósági feltételeket a bizottság nem teljesít. Tehát nem informál minket. Itt az intézményes háromszög szabályait kell komolyan vennünk. Nagyon lényeges dolognak tartom. Hiszen nem arról van szó, amit Léne kolléga mondott, hogy a tanács megpróbálja kisiklatni a bizottságot, vagy fékezni, mert ha ez van, akkor viszont a bizottságnak kellene a parlamentet fékeznie. És ezt szerettem volna egy kicsit részletesebben hallani. Nekünk is ebbe az irányba kellene javaslatokat tenni a saját jelentésünkben. Főleg, ami a pilotban lévő átláthatósági követelményekre vonatkozik és nagyon fontos eszköz ez, ami nincs meg a nemzeti jogalkotásban, hiszen itt van egy visszacsatolási lehetőség a jogalkotó irányába. Ez ilyen realitási visszacsatolás is lehet, hogy mi nem működött az alkalmazásnál, mi nem működött az átültetésnél, és mi nem működött a szabásértési eljárásnál. Tehát ezzel az eszközzel komolyan kell bánnunk, konstruktívan, és örülök a javaslataiknak. Köszönöm. Danke, das war jetzt die Runde der Kolleginnen und Kollegen, Frau. Köszönöm szépen, Balesteros asszony. Thank you for your interesting questions or for the... Köszönöm szépen, és köszönöm a vitát is, ami az előadásomat követte. Az első kérdés, hogy mi lehet az Európai Parlament szerepe? Valóban megvizsgáltuk, hogy mi lenne a legjobb mechanizmus, eh, amivel be lehetne vonni az Európai Parlamentet a folyamatba. Két párhuzamos eh, eljárás létezik, a panasztételi eljárás és a petíciós eljárás, de ez nagy terhet ró a panaszosra. Mi azt gondoltuk, hogy van egy olyan pont, amikor minden levelet és panaszt a bizottság regisztrál. És ez lenne az a pont, az a pillanat, amikor automatikusan e, le lehetne másolni, és át lehetne küldeni ezt a levelet, a panaszt az Európai Parlamentnek, vagy ott valami fókuszponthoz. És ezt követően az megfelelő szakpolitikák mentén menne tovább az eljárás. Úgy gondoltuk tehát, hogy a petíciós eljárásnak biztosítani kell a saját szerepét, de bele kell, be kell vonni valahogy a panaszok feldolgozásába, kezelésébe a parlamentet. Nincs elég információ, a tagállamok nem szolgáltatnak elég információt a bizottságnak, akár az EU pilot keretében, akár a jogsértési eljárásban. Mi egyetértünk azzal, hogy valóban nem teljesen nyitottak a tagállamok. Ezért úgy gondoljuk, hogy azok a példák, amiket mi vizsgáltunk, az EU pilot, illetve a panaszossal való együttműködés, a bevonása, ezek növelhetnék a hatékonyságot. Ezért, ha nőne a transzparencia az EU Pilot idején, és az EU Pilot adott bázisához hozzáférhetne a panaszos, ez nem fenyegetné, nem jelentene veszélyt sem a bizottságra nézve, sem másra nézve. Ez egyszerűen növelné, javítaná az EU pilot hatékonyságát. Ami a, az irányelvek átültetésének nehézségeit illeti. Nyilvánvaló, hogy ez összefügg a jogalkotási folyamattal. Nagyon gyakran születnek kompromisszumok, amelyek a tényleges szöveget több értelművé teszik. Nincs mechanizmusunk arra, hogy ezt módosítani lehetne. Maximum a jobb jogalkotás, a better regulation, ami már egyébként is működik. A tagállamoknak biztosítani kellene azt, hogy legyen elég olyan struktúrájuk a tárgyalási egyeztetési folyamatban, ami biztosítaná a transzparenciát, és ami lehetővé tenni számukra, eh, hogy betartsák a határidőt, bármilyen szinten is működjön ez a struktúra. Mondjuk szövetségi berendezkedési államokban több szint lehetséges. Az implementálás és a transzpozíció során így biztosítani lehetne, hogy a bizottság dolgozon ki rendszeresen átültetési terveket, ahol a bizottság rávilágíthatna arra, hogy hol lehetnek különbségek az átültetésben a tagállamokban. És ezeket a transpozíciós terveket szakértői üléseken vitatják meg, ez, ez így működik. Ilyen módon javítani lehetne az átültetést. A rendeletekkel kapcsolatban az a nehézség, hogy a tagállamok nem küldik el a saját jogszabályukat a bizottságnak, és ezért semmilyen módon nem lehet ellenőrizni őket. Úgy gondolom, és egyetértek azokkal az észrevételekkel, miszerint a rendeleteket többször hozzá kellene igazítani a jogalkotási aktus igényeihez, az Európai Parlamentnek az lenne a szerepe, hogy biztosítsa azt, hogy a bizottság előképpen ellenőrizze a rendelet utóéletét is. Egyébként rávilágítottunk arra is a jelentésben, hogy azért történt javulás. Az Európai Bizottság prioritását tette a jogsértési eljárásokat, és a tagállamok pozitívan reagáltak. Mert úgy érezték, hogy a szankciók, a büntetések a korai szakaszban arra serkentik őket, hogy felgyorsítsák az átültetést, és már megfigyelhető az, hogy talán a szankciók fenyegetésének hatására is javult a Lisszaboni utáni átültetési gyakorlat a tagállamokban. Az Európai Parlamentnek kellene jobban biztosítani azt, hogy rendszeresen a 263. cikke alapján el a bizottsága transponálással összefüggésben. Említették azt, hogy szeretnének megkapni adatokat az EU pilotról. A probléma az, hogy nincsenek ilyen adatok. Nem tudtunk találni ilyen adatokat. Nem lehet hozzáférni ilyen adatokhoz. Az EU pilotra vonatkozó összes információ egy olyan adatbázisban található, amely kapcsolatban ugye a mi tímünk szeretett volna ezt hozzáférni, ezt kértük, de megtagadták ezt tőlünk. Tehát nem fértünk hozzá ez az EU adatbázishoz, és ezért javasoltuk azt, hogy ez egy lehetséges módja lenne a rendszer javításának, hiszen az EU jogszabályok eh, implementálására vonatkozó információ, közérdekű információ, az, hogy az EU hogyan értelmezi az ott jogszabályt, vagy eh, hogyan ültetik át az egyes EU jogszabályokat, szerintem itt nincs semmilyen titkossági vagy bizalmas kezelési probléma. Ezeket legalábbis a panaszosok számára hozzáférhetővé kellene tenni, és az Európai Parlament számára mindenképpen a parlament hozzá kellene, hogy férjen ehhez az fázishoz, mégpedig a e, panaszkezelési mechanizmuson keresztül. És akkor a parlament hozzáférhetne, ha az EU Pilot e, adatbázishoz, ez nagy mértékben javítaná a rendszer transzparenciáját. Köszönöm. Lichtenberger asszony még egyszer. Megegyen meg egy megjegyzést tenni Botrányosnak tartom azt, hogy egy eh, tanulmány kapcsán, amely ezzel a kérdéssel foglalkozik, eh, megtiltják az adatbázishoz való hozzáférést. Hogyha azt kell ellenőriznünk, vizsgálnunk, hogy az EU pilot, pilot eh, valóban hatékony legyen, akkor mindenképpen el kell érni azt, hogy egy ilyen tím, aki a tanulmányal foglalkozik, hozzáférjen ez az adatbázishoz, ugyanúgy, mint az Európai Parlament. Mert ha ez nem így lesz, akkor mi honnan tudjuk, hogy eh, min lehetett mérni a hatékonyságot? talán azon, hogy a e, panaszos e, többet nem reagál, vagy nem ír újabb levelet, e, vagy azért nem tesz semmit, mert esetleg nyomást gyakoroltak rá. Ezt egyszerűen elfogadhatatlannak tartom, és hogyha van itt valaki a bizottságtól, akkor kérném, hogy ezt indokolják meg. igen, van itt valaki a bizottságtól, csak nem tudom, hogy tud-e most ehhez mond hozzászólni. Karl van Kempes úr, aki magasrangú bizottsági tisztviselő parancsolja. Itt van a bizottság képviselője? Igen, parancsolja. Köszönöm, hogy megadta a szót, és mindenkelőtt köszönöm ezt a tanulmányt. Csak múlt pénteken kaptuk meg, ezért nem tudok igazából reagálni a tanulmány különböző részeire. Persze nagy örömmel meg fogom ezt nézni kollégáimmal együtt, hiszen ez a munkánk, ez a feladatunk, ami az azon a hozzáférést illeti. Nos, természetesen mi azért vagyunk, hogy segítsük a tanulmány készítőit, és minden tőlünk teretőt megteszünk annak érdekében, hogy megfeleljünk, a szabályoknak megfelelően járjunk el. Olyan adatokhoz való hozzáférés, amire az adatvédelmi irányelv vonatkozik, nos, itt be kell tartani a szabályokat, és ezt részletesen el is magyaráztam a kollégáknak. Remélem, hogy ezzel együtt is nagyon intenzív és átfogó eszmecserét folytattunk le. Természetesen vannak olyan kérdések, amikben nem értünk egyet, ezeket örömmel megvitatom, de most először szeretném alaposan tanulmányozni, vagy átolvasni ezt a tanulmányt, és pontonként megvitatni. Talán ez önöknek is jobban, akkor egy konstruktív párbeszédet folytathatnánk le. Köszönöm, Lichtenberger asszony. Hát ezt most aztán tényleg el kellene, hogy magyarázza nekem. Adatvédelem hogyan játszik itt szerepet? Itt nem személyes érintettségről van szó, vagy érzékeny adatokról, hanem arról, hogy EU jogot nem ültetnek át. Ezt nem lehet adatvédelem alá helyezni, csak azért, mert figyelmeztetni kell személyeket. Itt lehet anonimizálni is. Nem tudom, hogy Meyer, vagy a Huber úr, vagy Roberto Rossi volt, nem ezt érdekel engem, hanem azt akarom tudni, hogy milyen esetekben érkezik különösen sok panasz, és ezeknek az eljárásoknak mi lett a vége? Igazat adtak a panaszosnak, vagy indult-e jogsértési eljárás? Ha igen, akkor ennek mi lett az eredménye? Erről van itt szó. Adatvédelem, Hát valamennyien tudják tőlem, hogy én aztán tényleg az adatvédelem élharcosa vagyok, de most, amikor itt az EU jog átültetéséről van szó, nem tudom, hogy itt a biztos érik hátrány ebből, vagy nekem ez az egész így nagyon furcsa. Még egyszer kíván a bizottság hozzászólni? Nem. Gargáni kollega, és utána le is zárjuk ezt a részt. Dare la carissima collega amica Eva. Éva, kedves kollega és barátnőm is egyben, Hogy gratuláljak a hozzászólásáig nem ismerem azt a rendeletet, amelyre konkrétan utalt az Európai Bizottság. Nem tudom, hogy ez a rendelet vajon megakadályozza -e azt, hogy adatokhoz hozzá lehessen férni a személyes jellegű adatokhoz többek között. De egy biztos, hogy itt most az Európai Parlamentnek a felelősségéről van szó. És éppen ezért úgy gondolom, hogy hasznos az, hogyha úgy zárjuk le ezt a vitát, hogy kötelezzük, igen, kötelezzük, ez a megfelelő szó véleményem szerint, hogy kötelezzük az Európai Bizottságot arra, hogy vegye figyelembe azt, hogy mennyire nélkülözhetetlen az, hogy hozzáférhessünk az adatokhoz, az objektív, a tudományos adatokhoz, jogi szempontból, gazdasági szempontból, erre szükség van, mert hogy az Európai Parlament, a képviselők, vagy bárki, aki megbizatik az ilyenfajta tanulmány készítésével, az hozzáférhessen az adatokhoz, ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a, a tudás anyagot megszerezhessük akkor a jogi szolgálatot is meg fogjuk kérni, írunk nekik egy levelet, hogy fogalmaz, fogalmazzanak meg erről jogi szakvéleményt. Mert ez egy folyamatos bosszúságot okoz nekünk. Lichtenberger asszony, csak röviden, hogyha most például én azt kérdezem, hogy több baleset éri a 16-18 év közötti motorosokat, mint a 20 és 25 év közöttieket mondjuk, akkor erre nem vonatkoznak adatvédelmi szabályok. Igen, de az most világos, hogy ezt lezárjuk, jogi szolgálatot eh, fogjuk megkérni, hogy foglalkozzon még ezzel. Fichtenberger ez ötödik pont, de hát ezt már tulajdonképpen megvitattuk, megbeszéltük. Eh, tehát ez az eszmecsere, ez, ez lezajlott. Csak annyit tudok ígérni, hogy magammal viszem ennek az eszmecserének a tapasztalatait, amikor elkészítem a jelentésemet, és örülnék, hogy a konkrét önöket érdekli témákkal kapcsolatban még megkeresnének engem különböző javaslatokkal. Elnök, köszönöm, intenzíven át fogjuk olvasni ezt a tanulmányt, és a bizottság is így fog eljárni, ahogyan hallottuk. Rendben van, hatodik pont, az uniós célra vezető szabályozás szubszidiaritás arányosság. Karim kollega parancsolja. Elnök úr, nagyon köszönöm. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm a kollégáknak azt, hogy módosítókat nyújtottak be az én jelentésemhez, amelyeket nagyon, amely persze nagyon konstruktív és hasznos volt eh, számomra. Azt hiszem, hogy együtt a bizottság, illetve én a rapportőr jó eredményt fogunk elérni. Ez a jelentés tervezet üdvözli az előrelépést, amit a bizottság a közelmúltban elért. De mint illetékes szakbizottság azért eh, el kell számoltatnunk a bizottságot arról is, hogy ez a program eh, valóban teljesítette. Ezzel mm, átalakítjuk a jogalkotást, egyszerűsítjük és eltüntetjük az akadályokat, ahol csak lehet. A Think Small First gondolat mm, az egyik kulcs eleme itt a parlamenti munkának, és a mm, szabályozási keretek kapcsolatban a fit for purpose elvén kell eljárnunk. A jelentés tervezetem ezekre az elvekre épít. A parlamentben figyelembe kell venni a hatásvizsgálatokat, mégpedig szisztematikusan az egész parlamenti munkában, az eljárások során egy a fehér könyv stádiumban az egész jogalkotási folyamatra vonatkozik ez. A intézményközi megállapodás is foglalkozik a e, jobb minőségű jogalkotással. E, a Célő kollégánő ma nincs itt, de ő elég sok módosító indítványt nyújtott be, amelyek a jobb minőségű jogalkotással kapcsolatos elkötelezettségre építenek pán-európai, helyi, regionális szinten egyaránt. Ezek nagyon hasznos e, hozzájárulások a Better Lawmaking agenda fontos elemeire világítanak rá. A jobb minőségi jogalkotás univerzális elv, ezt a jogalkotási folyamat minden szintjén, minden pontján kell alkalmazni. Ez persze már korábbi jelentéseknek is tárgya volt ez a gondolat. Ami a gold platinget illeti, a túl ambiciózus átültetést, eh, itt eh, Rebecca Taylor kolléganőm eh, ezzel kapcsolatban is több módosítást nyújtott be. A jogszabályok fel, még szigorúbbá tétele nem csak feltétlenül negatív lehet, van lehet, hogy valamelyik tagállam magasabb szintű védelmet akar biztosítani például a fogyasztói jogok területén, de világosá kell tenni azt, hogy honnan származnak ezek a plusz akadályok. Rebeka azt kéri, hogy a tagállamok legyenek őszinték amikor az, arról van szó, hogy hogyan ültetik át az EU jogszabályokat. Persze ebből lehet politikát is csinálni, mert korábban említettem, hogy túl gyakran a nemzeti part, parlamentek még mindig az Európai Parlamentet arra használják fel, hogy bűnbaknak kiáltják ki, és a saját bűneiket mögé rejtik, Nos, most ez így már nem egy biztosítani kell azt, hogy a nemzeti parlamentek is teljesen transzparensek és őszinték a polgárokkal szemben. Rebeka egy másik módosítójában az első bekezdésre utal. Az EU szintű jogszabályoknak mindig egyértelmű hozzáadott értéket kell hozniuk, és költséghaszon elemzés, mm, valamint a minimális költségek, most mindezekkel a megállapításokkal maximálisan egyetértek. Audi úr módosítói is többnyire elfogadhatók számomra. Csak egy pontot szeretnék kiemelni, ez a delegált jogi aktusokkal függ össze. Ez egy nagyon fontos rész a parlamenti ellenőrzés. Itt eléggé, elég figyelmet kellene szentelni. Nincs értem annak, hogy a parlament küzdjön a trialógus során csak azért, hogy azután ignorálják a nehezen elnyert hatásköreit. Köszönöm Szajanov úrnak is a módosítókat, ő is pozitívan áll hozzá a beceló making kérdéséhez. Itt fontosnak tartja az egyszerűsítést, az EU-ból érkező jogalkotás javaslatok eh, egyszerűek legyenek, érthetőek, eh, racionálisnak tűnjenek az átlagemberek számára is is. A hatásvizsgálatokkal kapcsolatban itt mindig olyan döntéseket hozni, amelyek eh, csökkentetik a költségek, így az emberek is jobban megértik, hogy milyen eredményeket érünk el európai szinten. Végül nagyon hálás vagyok Sebastian Bódufer kollégának a módosítókért, de azért aggódom is, eh, például eh, ott, ahol a nemzeti parlamentekről van szó, aggaszt, amit javasol ezzel a piros, kár, piros lap eljárással kapcsolatban. De a szubszidiaritást értékelnünk kell, de ne, ne legyen ebből egy általános vétóra feljogosító szabály. Az ösztönzőket eh, az ellenőrzés gyakorlásakor hozzá kell igazítani időnként a változás szükségességéhez itt az Európai Parlamentben is. Eh, máskülönben nem tudjuk bevonni a nemzeti parlamenteket, és a demokratikus deficit fenn fog maradni. Összefoglalásképpen azt hiszem, hogy a plenárison egy más, egy újabb pozitív jelentést fogunk majd ismertetni. Ez sok jó gondolatot tartalmaz olyan kollégáktól, akik szeretnék előre vinni ezt a dossziét. Az AFKO-ban nem tudunk olyan hamar szavazni, mint reméltem, de azt hiszem, hogy majd november 5-én lesz végül is a szavazás. Ez egy elég fontos nap, a Egyesült Királyság parlamenti történetében, mert a parlament eh, felrobbantására történt kísérlet azon a napon. Remélem, hogy itt eh, nem lesz majd ilyen eh, kísérlet. Köszönöm. Remélem, én is, hogy nem történik. Szeretném megkérdezni, hogy van-e hozzászólás? Köszönöm szépen, Karim kolléga, és hogyha az AFKO-ban teljesülnek a feltételek, akkor itt is szavazunk. Most a következő, a hetes, a saját jelentésem. Itt a fizetés képtelenség eljárásról szóló tanácsjelentőlet módosítása, megvan a tervezet, már ebben a házban foglalkoztunk vele jogalkotási kezdeményezésként. A bizottság támogatja a mi tervezetünket. Tehát itt a jelentés tervezett a bizottság javaslatát is támogatja, ami eredetileg a miénk. Van néhány kisebb szempont. Ezek általában technikai jellegű módosítások. Itt egy pontra utalnék a csoportos fizetés képtelenséget tegyük lehetővé az alapján, amit a szakértők mondtak, hiszen ez az egyik fő probléma, amelyel a jelenlegi fizetésképtelenségi jogszabályt alkalmazunk. És ez a döntő elem abban, amit csinálunk. És itt van néhány kisebb technikai változás, hogyha az úgynevezett kómi megalapításokra vonatkozunk, vagy a másodlagos fizetésképtelenség eljárásnál nincsen alapvető változás ahhoz képest, amit a bizottság kér. De hát megvan még a lehetőség annak, hogy a litván elnökség alatt a tanács mandátumot is kap, és akkor még lehetséges ezen ciklus alatt megalapodásra jutni. Egyszer részt vettem egy informális tanácsülésen, és ott alapvetően támogatták a bizottság elképzelését. hát a részlet mindig az, az ördög mindig a részletekben rejlik. De itt nekünk parlamentként hamar eredményre kellene jutnunk. És hogyha tanács majd a saját pozíciójából tárgyal, akkor meglátjuk, mi lesz. Igen, ennyit mondtam volna a jelentéstervezetről. 62 módosító, főleg technikai jellegű módosító érkezett be hozzá, és de főleg olyasmikkel foglalkoznak, amikkel már mi is foglalkoztunk. Tehát szeretném a van-e ehhez megjegyzés? Igen, Berlingver kolléga. Io parlo a nome, insomma, abbiamo visto... Nos, Sergio Koferáti nevében és saját nevemben is szólnék most hozzá, ugye állni jelentéstevő ezen témával kapcsolatosan. Sajnos Koferáti kollega nem lehet jelen a mai napon szakmai, illetve hát egyéb típusú elfoglaltsága miatt. Mindenek előtt köszönetet mondanánk a jelentéstevőnek a hozzájárulásáért. köszönet azért is, hogy ilyen módon vezette fel a dolgokat. Természetesen most még nem vagyunk képesek reagálni minden egyes tételére a tervezetek, mert hogy nem régiben kaptuk azt meg, de egy biztos, hogy vissza fogunk térni a különböző részleteire. Valóban az elnökünk, illetve a jelentéstevőnk az nagyon következetes megközelítést biztosított, ez azért lényeges, mert összhangban van a bizottsági javaslattal, és ez különösen lényeges akkor, amikor ilyen válságot élünk meg, mint amelynek a tanúi és szenvedői vagyunk. Nagyon lényeges, hogy, hogy közösségi szinten tudjunk fellépni, azért, hogy kezelni tudjuk a fizetésképtelenségi helyzeteket, és adott esetben meg tudjunk menteni vállalkozásokat. Hibrid eljárásról is szó esik, ez egy jó megoldás, és úgy gondoljuk, hogy a fizetés képtelenségi eljárásnak az alkalmazása is jó irányba húz, ugyanakkor még tovább kell gondolnunk azt, hogy hogyan lehet kivonni az eljárás alól az adóság át az adósságoknak a átstruktúrálását fontosnak tartjuk azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az Európai Bizottság és a jelentés tevőtet, akkor, amikor a fő központot fogalmazzák meg, és határozzák meg, el kell, hogy a fő érdekeltségi központnak a fogalmával kapcsolatosan egyfajta ö, forum ö, shopping történjen, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy itt jó irányba mutat a javaslat. Ami a másodlagos eljárásokat illeti, részletesen még vizsgálnunk kell a javaslatokat, de az látszik már most, hogy az összehangolása a másodlagos eljárásoknak jó irányba mutat ami pedig a nyilvánosságra hozatalt illeti, úgy gondoljuk, hogy az erre vonatkozó javaslatok is jók, következésképpen pozitívak ezek a javaslatok, ezzel együtt még szükség van arra, hogy áttekintsük, melyen, milyen mértékben kell kötelezettségeket teremteni. Aztán van a vállalatcsoportoknak a fizetés képtelenségi helyzete, ezzel kapcsolatosan úgy gondoljuk, hogy arra lesz szükség, hogy magasabbra tegyük a mércét, mint ahogy azt teszi az Európai Bizottság. Nem csak koordinációra van szükség, a feljárások koordinálására, hanem ennél többre is. Máskülönben erre utalt is kérelmen formájában meg is fogalmazza az Európai Parlament. Stét. Köszönöm szépen. Október 10-e a módosító benyújtásának határideje. Ja, akkor ezt a pontot is lezárjuk. A 8-as és a 9-es van még meg a Rapkai és a tájn jelentés. Nincsenek itt a jelentéstevők. Ja, tájn asszony bármikor megjöhet. De ha jön, akkor most nem szabok meg semmi határidőt. Most Tájn hogy nem jön, mert más elfoglaltsága van, de ez nem olyan nagy probléma. Itt Ausztriának és Máltának a polgári és kereskedelmi ügyekben a bíróság és bíróságon kívüli iratok külföldi kézbetítéséről szóló hágai egyezményhez történő csatlakozása. Tehát akkor ezt elintéztük, és a nyolcas marad még, de rakkai kolléga felelős ezért. Akkor most tartsunk egy kis szünetet? Vagy holnap? Zvievka úr? Akkor holnap Lópezzel együtt csináljuk meg. könnten jetzt eins machen, wir könnten jetzt den Punkt 30. Akkor most a 30-asra foglalkozhatnánk. Mit dem Bericht Lopez machen, weil tehát ezt csinálhatjuk a López jelentéssel együtt. Na itt van Rapkai kolléga, a probléma tehát megoldódott, üdvözöljük, rögtön megkapod a szót. Igen. Also wenn ich mir den Zeitplan... Tehát, hogyha megnézem itt a időt, akkor úgy gondoltam, hogy hatkor kerülök sorra. Na jó, hát kivételesen gyorsak is lehetünk. Akkor én is gyors leszek. Elnök úr. Na, ha jó. Itt már az első alkalommal adtam egy bevezetést ehhez. A kollégák tudják, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy minnyáján tudjuk, egyre több polgár él egy másik tagállama, mint ahol született, felnőtt, és ahol a közokiratait szerezte. És ez a tendencia növekszik. Egyre több európai polgár dolgozik határokon, átnyúló módon tanul egy másik tagállamban. A bizottság információi szerint 12 millió európai polgár szembesül ezzel a dologgal. És minnyájunk esetében arról van szó, hogy főleg egy témánál, de számos egyéb témánál is, szembesülünk azzal, hogy a polgárok azt mondják, hogy a fiam, a lányom egy másik tagállamba szeretne tanulni, akarjuk, támogatjuk, szorgalmazzuk, és akkor jönnek a bürokratikus akadályok. Éppen ezért született meg ez a javaslat a bizottság részéről. Első lépésben a bizottság kölcsönös elismerést akar nagy cécó nélkül. Eddig azért nagyon bürokratikus eljárásokkal kellett a dolgokat honosítatni, nosztrifikálni, gyönyörű kifejezések vannak. És itt nem is a tartalomról van szó, a jogi tartalomról, ami az okiratban van, hanem hogy az okiratot okiratnak elismerjék egy másik tagállamban. A bizottság tett egy javaslatot ehhez, támogatom a javaslatot, helyesnek tartom, és éppen ezért a jelentés tervezetemet is így fogalmaztam meg. A bizottságnak megvannak az okai hogy mit mondjanak, mivel kommentálja. Tehát a bizottság anyag egy kicsit kevésbé ambiciózus, lehetne ambiciózusabb. Éppen ezért a bizottság javaslatához módosítókat fűzök, hogy az egész folyamat ambiciózusabb legyen. Számos módosító van, de hogyha van egy, akkor a másik módosítót is ahhoz hozzá kell illeszteni, és akkor megpróbálok egy kicsit ambiciózusabb lenni. Az első javaslatom az, hogy a hatályt kiterjeszteném. A bizottság számos kijelentést tesz, hogy hol történjen egy közokirat elismerése. Nekem, mint már említettem, nem volt túlságosan ambiciózus, és éppen ezért ezen túlmentem. És további területeket neveztem meg, ahol véleményem szerint, hogy is mondjam, úgy tűnik, hogy csökkenteni kell a problémák számát. Tehát, hogyha A területen megvan a lehetőség, akkor legyen meg a B területen is ez a lehetőség. Itt megfelelő módosítókban már utaltam arra, hogy milyen formája legyen a közokiratoknak, és ezeket explicit be is mutattam. Tehát kiegészítettem a bizottság eredeti javaslatát. És akkor most nézzük meg pontosan, hogy hogy néz ki ez a módosító. De erősen kiterjesztettem a javaslat hatáját. Foglalkoztam egy második területtel is, ahol hiteles másolatokról van szó. A bizottság javaslatában olvassuk eredeti formában, hogy vagy eredeti, vagy hiteles másolat legyen. Azonban egy hiteles másolat definíciója nem létezik számos tagállamban. Tehát Nagy-Britanniában soha nem volt ilyen, Franciaországban más tagállamokban már nincs. Volt, de nincs. Németországban van még hiteles másolat. De hogyha egy országban nincsen hites másolat, akkor abból az országból ilyet nem lehet kérni. Tehát a javaslatom az, hogy adjuk fel ezt a kifejezésről beszéljünk csak másolatról. A harmadik pont, és akkor ez a vége is, tehát ez egy ilyen belső dolog, amit javaslott, és ez pedig az a kérdés, hogy mi történik kétes esetekben. Természetesen értem, te. Van egy közokirat, és valaki megállapítja, hogy ez meddig érvényes. Tehát ez nekem itt bizonytalan a bizottság anyagában. Ismerjük más területekről is, és akkor szeretnénk például fordításukat. Tehát a bizottság javasolja, hogy kétes esetekben fordításokat is készíteni kell. Ez rendben van. Az, azonban a bizonyítási terhet meg kell fordítani. Mert tudom, hogy akkor mi történik. Én tudom, hogy a bürokráciában mi történik. na hát, nem értem, mi van itt, hozzon egy fordítást. És akkor megint itt a probléma. És ez megint pénzbe kerül. Tehát az emberek ezért fizetnek. Ez nem csak bürokratikus akadály, hanem ez néha tényleg eljuttatja a polgárt, hogyha érvényre akarom juttatni a jogomat, akkor az egy csomó pénzbe fog kerülni. Tehát meg kell fordítani a bizonyítási terhet. Igen, lehet ilyet követelni, de akkor a hatóság, a hivatal fizesse ki a költséget. És hogyha kiderül, hogy a nem hites fordítás és a hites fordítás között nagy különbség van, akkor vegyék át azok a költségeket, akik el akarnak ismertetni egy közokiratot. Tehát abból indulok ki, hogy ők adnak egy fordítást, ennek nem kell hitesnek lenni, és visszaadja a tartalmat. És hogyha a hatóság azt mondja, nem bízom benned, hogy te ezt lefordítod, én egy hites fordítást akarok, akkor a hatóság kérhet egyet, de azt a hatóság fizesse ki. És hogyha a polgárfordítása és a hites fordítás között nagyon nagy a különbség, akkor fizettesse ki a polgárral, mert akkor valószínűleg nem mondott igazat. Tehát itt ne kényszerítsék azokat az embereket fizetésre, akik szeretnének elismertetni egy közokiratot. Tehát erről a három területről beszéltem volna. A bizottság számos javaslatot tett, tehát többnyelvű űrlapok lehet itt válogatni. Tehát megnézzük, hogy mi van még a mellékletben, milyen lehetséges űrlapok, nyomtatványok lehetnek még. De hát ez, ez viszont már tényleg a végrehajtás kérdése. Végezetül pedig szeretném még egyszer elmondani, mivel tudom, hogy mennyi kifogás jön majd. Tehát itt hallom a különféle tagállamokból, tehát a tanács részéről, hogy rendben, de ne öntsük ki a gyereket a fürdővízzel. Tudjuk, hogy a tanács nem túl ambicionált ebben az esetben. Most nagyon óvatosan fogalmazok. Észreveszem ezt a különféle reakciókban is, a véleményekben, állásfoglalásokban, hogy igazából ezt az üzleti modellt is megkérdőjelezik. De ez nem a jogalkotó feladata, hogy milyen üzleti modelleket garantáljunk. A mi feladatunk az, hogy a polgárok életét megkönnyítsük. És a polgárok életét könnyíteni, vagy üzleti modelleket alkalmazni, akkor én amellett döntök, hogy az polgárok életét könnyítsük meg. Ez a jogalkotóként, parlamentként a feladatunk, és csak arra utalnék, hogy itt rengeteg kifogás lesz, biztos halogatás is lesz, tudom. Tehát nem örülök különös módon annak, hogy a litván elnökség ebből nem csinált prioritást. Jó, nem lehet minden prioritás, azt tudom, de ez egy olyan dolog, ahol tényleg bemutathatjuk, hogy konkrétan megkönnyíthetjük a polgáraink életét. Már nincs olyan sok időnk ebben a parlamenti ciklusban, és véleményem szerint utána még két év, amíg a dolgot megint felmelegítik, tehát jó lenne, hogyha egy picit tudnánk gyorsítani ezen a dolgon, de ez nem csak a mi kezünkben van, hanem a másik oldal kezében is. Köszönöm. Köszönöm szépen, Messze kolléga. Az átfogó munkát, amit eh, ebben a jelentésben tett, a köziratok, köziratok Európai Unión belül történő elfogadását illetően, igazán egyetértek vele a kérdések többségében, és egy nagyon fontos instrumentumot készítünk, amely lényegesen hozzájárulhat a jövőben a szabad mozgás megkönnyítéséhez. Éppen ezért én is üdvözlöm az uniós hatóság és az európai iskolák felvételét a rendelet alkalmazási körébe, és egyetértek a diplomáciai felülhitelesítési kötelezettség az apostil megszüntetésével az EU tagállamok között támogatom továbbá a formanyomtatványok adta lehetőségek további fejlesztését is amennyiben még a bizottság vagy valaki jönne ilyen javaslattal. ugyanakkor el kell mondani azt hogy a jogbiztonságra nagyon oda kell figyelni. azok a dolgok amit rapkay úr felhozott én egyetértek vele hogy vannak még bizonyos dolgok amelyek támadhatók lesznek majd ebben a jelentésben, illetve ebben az anyagban, és jó lenne ezeket kivédeni. Attól tartok, hogy a hiteles másolatok teljes eltörlése jogbiztonsági kérdéseket vethet föl, és ezt egyedi módon fog kelleni majd mindig megoldani. Lehet, hogy az lesz a megoldás, amit Rapkai úr javasol, hogy hogy eh, szubjektív eh, hozzáállást is kell majd alkalmazni bizonyos esetekben, amikor nem lehet eldönteni majd, hogy végül is kivállalja a pluszköltséget, amennyiben valamit felül akarnak eh, vizsgálni. A harmadik cikk első bekezdésének végső tartalmát, a listát, amely ez a rendelet a rendelet értelemben a köziratok fogalma alá tartozó dokumentumokat sorolja fel, körültekintően kell meghatározni, és véleményem szerint még érdekelne az Európai Bizottság véleménye a lista javasolt bővítését illetően, mert még bővítésre vár, vagy bővítésre szorulhat ez a lista. Hasonlóképpen még szeretném tudni, hogy a rendelet tárgyát meghatározó első cikk második bekezdésének általánosabb megfogalmazása, amely jogi tényeket és jogügyleteket említ, ahelyett, hogy felsorolná formanyomtatványok által felölelt témákat, jobb megoldás-e a bizottság szerint, illetve nem kéne ezt még ott pontosítani, de az egész jelentés, mint olyan, véleményem szerint nagyban hozzájárul majd a, a tagállamok, Európai Uniós polgárok konform helyzetének javításához. Köszönöm szépen. Dankeschön. Tadeusz Bardzo dziękuję, panie przewodniczący sprawozdanie Bernarda to jest... E, Köszönöm szépen. Bernard Rafkai jelentése egy olyan dokumentum, amely e, meg fogja mutatni, hogy valóban képviseljük -e a polgárok érdekeit, hogy e, valóban mindent megteszünk azért, hogy a polgárok helyzete javuljon. Minden polgárnak nagyon sok dokumentummal kell konfrontálódni a különböző hatóságok közokirataival, és nagyon sokszor nagyon nehéz ez a feladat az emberek számára. Bár vannak új kommunikációs eszközök, azért továbbra is egy darab papír, amin rajta van egy nagy stempli, sokszor túl nagy fontosságot, jelentőséget élvez sokak szemében. De most látnunk kell azt, hogy az emberek a mindennapokban milyen problémákkal küzdenek, itt nem csak arról van szó, hogy egy közokiratot esetleg le kell fordítatni, vagy, vagy közjegyző nem hitelesít, vagy hogy kell-e a hitelesítés, vagy a felülhitelesítés. Ezekről a problémákról Bernhard beszélt. A közelmúltban olvastam azt, hogy egy lengyel állampolgárnak többször is Varsóban sorba kellett állni azért, hogy hitelesítsen egy dokumentumot, és azután ezt a lengyel külügyminisztérium által még felülhitelesített dokumentumot vagy okiratot sem fogadták el valamelyik másik tagállamban. Fontos, hogy eldöntsük, hogy mely dokumentumnál van, dokumentumoknál van szükség az eh, egységesítésre. És van még egy rendkívül fontos eh, szempont, eh, az emberek mm, Európában egyre többet utaznak, mm, változtatják a lakhelyüket, átköltöznek egy másik tagállamba, mm, máshol tanulnak vagy dolgoznak, és egyre több embernek van problémája azzal, hogy a közokiratait, amiket a saját hazájából magával hoz, el tudja ismertetni, el tudja fogadtatni valamelyik más tagállamban hogyha most itt meg tudunk egyezni, akkor a polgárok az európai bürokráciát talán pozitívabban fogják megítélni. Köszönöm. Luigi Bellinger következik. Solo una parola per dire che eh, noi non possiamo... Azért kértem szót, hogy nagyon röviden kommentálhassam mindezt. Ugyanis nem mondhatjuk, hogy mindez bürokratikus eljárásnak a része. Nem, egy nagyon fontos munkáról van szó. Bernát munkája egészen kiváló. Az Európai Bizottságnak a javaslata is jól jelzi azt, hogy lehetséges tovább egyszerűsíteni az Európai Uniós polgárok életét. Persze, ugye a saját országunkban már rengeteg, rengeteg okiratot forgatunk, és hát hogy ha most azt nézzük, hogyha valaki két országban is él vagy fellép, akkor hát most oda jutunk, hogy gyakorlatilag a nemzeti ugye, tanúsítványok, meg különböző okmányok, azok kiegészülnek másik országnak az okmányaival, és ez így elvészélhetett, elfogadhatatlan, és viselhetetlen is, tehát nem csak egy bürokratikus kérdésről van szó. Egyetértek bennetek hát a javaslatával, de azt is szeretném, hogyha a listát még tovább bővítenénk. Az első fázis most már megtörtént, de arra lenne szükség, hogy még kiegészítsük ezt a listát, sokkal teljes körűbbé tegyük, amennyiben ez így lehetséges. A második kérdésem pedig a következő. Hogyan lehetne mindezt lezárni még a mi parlamenti ciklusunk alatt? mert nyilvánvaló, hogy a dolgokat majd mindig tovább kell bővíteni, de sajnálatos lenne, hogyha most nem tudnánk végigvinni ezt az ügyet, mert akkor nulláról kellene a következő képviseleti ciklusban majd kezdeni a dolgokat. Szóval arra nem szükség, hogy lehető leggyorsabban lezárjuk mindezt. Az előadó úr szó. Először is, amit Luigi mondott, valóban arra, erre törekednünk kell, én nem látom azt, hogy itt a parlamentben problémák lennének, a bizottságnál sem látok problémákat. A bizottság is azt szeretné, hogy ezt a dossziét lezárjuk még ebben a jogalkotási ciklusban. Mi erre készen állunk, az a benyomásom. Kicsit talán nyomást kell gyakorolnunk a másik társjogalkotóra. alkotóra és tegyük világosá, hogyha itt lelassítja a dolgokat a társjogalkotó, akkor ezt az emberek nem fogják elnézni neki. Ugye mindig azt mondjuk, hogy csökkenteni kell a bürokráciát, de hogyha ezt tényleg meg akarjuk csinálni, akkor hirtelen mégis a másik intézmény lelassítja a dolgokat. Jó, valóban jó úton járunk, hiszen nem érkezett kritika az általános irány tekintetében a javaslatomra amit még javasoltak, Mészáros kollega és Berlinger kollega is azt mondták, hogy egy-két ponton még gondolkozhatunk, esetleg valami pluszról. Mészáros úrral teljesen egyetértek, amikor azt mondja, hogy természetesen a jogbiztonság rendkívül fontos, ezt óvnunk kell. Ezért jó, tegyenek javaslatokat, hogy hogy lehetne még mindent javítani. Én figyelek önökre, elfogadok javaslatokat, de a titkárság azt javasolta, hogy 27-én, azaz eh, két hét múlva pénteken van a módosítók benyújtásának határideje. Szerintem ez egy jó eh, időtáv, hiszen eddig még majdnem két hetünk van. És azt mondanám, hogy akkor inkább legyen egy módosítóval több, mint kevesebb, hiszen úgy látszik, hogy nagyon konstruktívan és konszenzusos alapon tudunk dolgozni, különösen, hogyha a jogbiztonság kérdését vetjük fel, mi történik ebben vagy abban az esetben, azt hiszem ez két oldalú megbeszélésben is meg tudjuk vitatni az árnyék előadóval, valamikor találkozunk, találkozunk, vagy a plenárison, vagy a szakbizottsági ülésen. Szerintem még idén a következő két-három hónap, hónapban legalábbis itt részünkről eredményre kell jutni, olyan eredményre, amiről azután tárgyalhatunk a tanácssal. Ez a javaslatom. Köszönöm, tehát szeptember 27 déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Ezt a pontot lezártuk, és nincs, nem szerepel több pont a mai napi rendünkön, ezért le is zárom a mai ülést, holnap reggel 9-kor folytatjuk.